Yes, what I said, I said that been doing this from the very... Mint említettem már a kezdetektől, foglalkozom ezzel a témával, és nagyon sok értékes elemet látok az LTS-ben, e de úgy gondolom mindazonáltal, hogy bizonyos tekintetben őszintének kell lennünk magunkkal. Az európai klímapolitika igen költséges, és jelen pillanatban nálunk működik a legköltségesebb és ráadásul egyoldalú klímapolitika a világon, és ez csökkenti a foglalkoztatást az Európai Unióban, és bünteti a világ legtisztább, legkörnyezetbarátabb gyártási e, módszereit. A legutóbbi kutatások arra mutatnak, hogy a jelenlegi szakpolitika még csak nem is csökkenti a kibocsátásokat ez mit jelent? Hogyha figyelembe vesszük a fogyasztást, és ezt összehasonlítjuk a teljes kibocsátással, akkor a kibocsátás még nőtt is. Az előállítóiparral kapcsolatos kibocsátások nyilván csökkentek az ETS miatt. A fogyasztáshoz kapcsolódó kibocsátás viszont jelentősen megnövekedett, és ez a fejlemény a kudarcokról beszél. A klímapolitika miatt az eh, ipar, a gyártás eh, átköltözött a világ más eh, részeire, amelyeknél nem ilyen szigorúak a környezetvédelmi szabályok, és a munkanélküliség pedig növekszik, úgyhogy ne feledkezzünk meg arról, hogy ez egyfajta automatikus eszköz nyilván, és arról is beszélünk, hogy meg kell védenünk az éghajlatot, de ne felejtsük el, hogy ez nem jó megoldás, nem jó irány, különösen, hogyha a termeléshez és nem a fogyasztáshoz kapcsolódnak a kritériumok a klímapolitikában. Gyakorlatilag kiszervezzük a gyártást ennek az eszközezetés. És nagyon nehéz azt is megérteni, hogy miért csak az ETS masinériájának fenntartásán dolgozunk, vagy erre összpontosítunk, és ráadásul ez azoknak a kárára válik, akiket szolgálnia kellene. A politikai beavatkozás előre láthatatlan gazdasági hatásokkal járna, és visszafogná a gazdasági kilábalást, illetve a foglalkoztatás bővülését. Ráadásul a legnagyobb felhasználók 1,2 milliárd euróval, vagy 3 kal szenvedének el nagyobb energiaköltségeket elektromos áram tekintetében a tervek miatt. Ez a javaslat, a módosítási javaslata, melyet a bizottság szeretne létrehozni, megadná a bizottságnak továbbra is a lehetőséget, hogy manipulálja a piacot. És ez valódi bizonytalanságot hoz létre, és zavart. És ráadásul magának a rendszernek, mint piac alapú rendszernek a hitelességét is csorbítana. Hogyha ez csak egy egyszeri erőfeszítés, vagy manőver, akkor is a magánfelhasználóknak és az ipari felhasználóknak is megnehezítené a helyzetét, és ráadásul a szén szivárgás, vagyis a karbonlékics jelenségét is fokozná. Nyilván a vállalkozásoknak stabilitásra van szükségük, a gazdasági szereplőknek, és olyan intézkedésekre, amelyek megerősítik a gazdaságot, pozitív ösztönzőkre, és finanszírozási eszközökre van szükség, amelyek a fejlődést szolgálják, és a vállalkozásokat segítik, és nem fordítva. Úgyhogy ezen jól el kell gondolkodni. Tudom, hogy mindenki gazdasági növekedést szeretne, úgyhogy ne folytsuk el a vállalkozásokat, különösen ilyen nehéz időszakban. Az is elhangzott, hogy a szint valamilyen módon előnyben részesítenénk, vagy a szenet az ETS működésével, vagy folytatásával, az energia vállalkozások nem használják a szenet, nem a, nem a kibocsátási árak miatt használják, hanem a szén ára miatt, és az Egyesült Államokból olcsón érkezik szén Európába, és eh, ennek az árát nem befolyásolja az, hogyha mentesítjük a kibocsátás kereskedelmi rendszer követelményei alap, alól. Amikor az ETS-t kidolgozták, akkor nem volt eh, még gazdasági válság, mások voltak az energiaárok az Egyesült Államokban, úgyhogy az EU gazdaságára nézve más megoldásokra van szükség Az Egyesült Államokban a következő 15 évben valószínűleg továbbra is alacsonyak lesznek a gázárak. Egy harmada lesz ez az EU-s áraknak, és az áram ára is stabilan marad. Európában pedig arra számítanak, hogy növekedni fognak az energiaárak, így még nagyobb lesz a távolság a legfontosabb gazdasági versenytársunktól, úgyhogy uh, úgy gondolom, hogy a további terhek nem fognak segíteni, és nézzük, hogy a backloading az uh, előnyös lesz-e, nem. Nem fogja megváltoztatni strukturálisan a helyzetet, nem lesz valós megoldás, hanem csak az energiaköltségeket növeli, ráadásul pontosan egy uh, válságidőszakban. A backloading intézkedés lehet, hogy 5-ről 10-re vagy 15-re növeli a szén árát, de mondjuk 50 euróra biztos nem, ami e, e, előidézne egy valódi váltást egyik erőforrásra a másikra. Nyilván az árakat figyelik a vállalkozások, amikor megválasztják az energiahordozót, úgyhogy 40-50 euróira kellene emelni a szén árát ahhoz, hogy valódi változás történjen, és hosszú ideig kellene ennek fennállnia. Ez az árszint nem fogadható el a fogyasztók számára, hiszen növekednek az energiaárak a válságban, és a backloading nem lesz hatással a szénfelhasználásra Európában. Hosszú távon előreláthatóságra van szükség a jogszabályok területén, a szabályzás területén az az igazi megoldás, hiszen ez ad biztonságot, és ez adja meg a szükséges ösztönzőket azok számára, akik új technológiákba kívánnak beruházni. A backloadingnak ez a megoldása nem lesz valós megoldás. Nagyon sok oka van annak, hogy a frakciónk vonakodik attól, hogy a bizottság javaslatát támogassa, és bizonyos vagyok abban, hogy a kollégáim erről még többet tudnak majd elmondani. Egyszerűen úgy érezzük, hogy sem időzítés tekintetében, sem az elképzelés tekintetében nem szerencsés ez a megoldás. Az ETS-nek továbbra is működnie kell, de erre a beavatkozásra nincsen szükség. Technológiailag semleges, market alapú, piaci alapú rendszerre van szükség, ami gazdaságilag hatékony, és a biztonságot és az előreláthatóságot szolgálja. A spekuláció az európai befektetési klímát is nagyon károsan érintett, ezt nem engedhetjük meg magunknak. Köszönöm szépen. Chris Davis. Én is már kezdetektől fogva foglalkoztam az emissziókereskedelmi rendszerrel. Azt hiszem, Korhola asszony teljesen koherensen fogalmazott, és emlékszem, hogy soha nem, mondott, nem volt egy jó szava erről, kezdettől fogva az előző évtized óta ő ezt ellenzi. A néppárti raportőr tulajdonképpen terelte ebbe az irányba a dolgokat, és jelentős támogatást kapott ehhez. A parlament is támogatta azokat az intézkedéseket, amelyek az emissziókereskedelmi rendszert erősítették. 400 szavazattal minősített többséggel egy évvel ezelőtt ezt megszavaztuk. A bizottság elég sok egységet félretett, kibocsátási egységet. Most mi ez a javaslat, a backloading, az, üt, az árverések ütemezésének megváltoztása? Ez egy teljesen triviális dolog. Ez egy hatalmas, komoly politikai vita zajlik közben a parlamentben is, és a tanácsban is, és hát csak csodálkozom, hogy most ezzel áll elő a bizottság. Ez mint egy trójai hó, lóként funkcionálna, és mindenbe visszalépnénk, amit a klímaváltozás kapcsán Európa eddig tett. A, azt szeretném hallani a kollégáktól, hogy most mi, mi a víziónk a jövőről. Nézzük meg, hogy alacsonyak az energia árak mindenütt széntüzelési erőművek, mert ez a legolcsóbb opció. És 4 eurós tonnánkénti szén ár, hát ez mindenhol csak széntüzelési erőművek lesznek, tehát emiatt kell valamilyen hosszú távú víziót is kidolgozni a politikai viták során. Az ETS a kezdeti években úgy működött, hogy 30 euró volt egy tonna szénár, és abból indultunk ki, hogy nőni fog a szénár. Most rekordmérségbe zuhant a szén ára, 4 euró körül mozog, és a közben beruházások előmozítás érdekében 40 eurós szénáról volt szó, és ehhez képest most 4 eurót lett a szénár. Amikor a bizottság előállt a backloading javaslattal, hát nem mond semmit arról, hogy alapvetően megváltoztatná az ETS, hanem megpróbálják megakadályozni, hogy teljesen összeomoljon a piac, mert megvan ennek a kockázata, már törölték az árveréseket, engem nem nagyon sajnálom ezeket a kereskedőket ott a piacon, mert ott a swapokkal csak eddig is spekulálgattak, de azért piaci mechanizmusok működőké, működtették eddig az emissziókereskedelmi rendszert és most ők valószínűleg már nem lesznek hajlandók további beruházásokra. A backloading tulajdonképpen csak azt a szét szolgálja, hogy az ETS azért működhessen továbbra is. Milyen más intézkedésekre lenne lehetőség? Itt azt hallottuk az elmúlt időszakban, hogy a, akár 8 euró tonnánkénti árig is fölmehet a szén ára a backloading intézkedésnek a hatására. Hogyha nem megy át a backloading, akkor pedig csak 5 euró lesz a szén ára. Tehát az azóta már még alacsonyabb. De és egyre több lesz eh, továbbra is a széntüzelési erőmű. Akik ellenzik a backloading javaslatot, azok azt mondják, hogy a bizottság túllépi a hatáskörét. De Hát a bizottság együtt döntési eljárás javasolt, tehát nem lépi túl a hatáskörét. Sokan azt mondták, gyakorlatilag is, és hallottunk jogi érveket is, hogy a bizottság tulajdonképpen az LTS e szabályozója, tehát neki tulajdonképpen nem is kellene beterjeszteni jogszabályt, hanem ilyen jó érvekkel állna elő, azt mondhatná, hogy saját magam rendelkezem hatáskörrel a szerződés alapján ahhoz, hogy szabályozóként lépjek fel, és megszabjam az árverések ütemezését. Tehát most itt egy együttdöntési eljárást javasol a bizottság bizottság. Vannak, akik azt mondják, hogy ne avatkozzunk be a piaci mechanizmusokba, hogy így most, itt most tulajdonképpen manipuláljuk a piacokat. Korhol asszony is ott volt, én is ott voltam, amikor magat Wallström bemutatta biztosként az kereskedelmi rendszert, és azt mondta, hogy hát majd a működés közben tanuljuk meg, hogy ez hogy működik. Nagyon sok hibát követtünk el, és persze a világ többi országa tanul a mi hibáinkból, megnézik a mi tapasztalatainkat, és mi is továbbra is csinálunk állva tanuljuk a dolgokat. Hát erre persze időnként szükség van, és esetleg majd addig megy ez, amíg összeomlik az egész rendszer. Mit is akarunk mondani? Tehát itt rengeteg a bizonytalanság a beruházásokkal kapcsolatban. mi szolgálna jobban a befektetési biztonságot, mintha kidolgoznánk egy víziót a jövőre vonatkozóan. A, az Euroelektrik felmérései azt mondják, azt mutatják, hogy az alacsony szénre alapozott jövőhöz valami ösztönző kell, valami ezt előre kell, hogy mozdítsa, hogy elindítsa. A backloading ezt, ezt nem fogja megcsinálni, a backloading ez nem elég. A set aside lehet, hogy alkalmas lenne erre, de ezen, az, hogy most megváltoztatjuk az árverések időpontját vagy a ütemezését, azzal nem fogjuk fel teljesen leállítani az egységeknek a forgalmát. Itt csak ebben az egész rendszeren belül totyogunk ide-oda, ez egy inci-finci kis javaslat, ez nem elég. Gyakorlatilag ennek semmilyen következménye nem lesz, sem a beruházások helyzetére, sem pedig a jövedelmezőségre, az energiaintenzív iparágak jövedelmezőségére. És végül amikor azt mondjuk, hogy az energiaintenzív iparágak elhagyják Európát, látjuk már, az alumíni, alumíniumipar elhagyja Európát, mert nem tudunk versenyképesek lenni azokkal az árakkal, amelyek ugye az alumínium előállításban a az eh, villamos ár eh, nem tudunk versenyezni a más utasokkal, alacsonyabb gázárakkal. Tehát az energiaintenzív eh, iparágak tulajdonképpen profitáltak az ETS-ből. A tegnap ugye nagy címeket hoztak a lapok, hogy a légitársaságoknak nagy nyeresége van az ETS-ből. Hát, mm, keményen lobbiztak a légitársaságok, és mm, az energiaintenzív iparágak mm, áthelyezik az, gyár, az elő, a gyártó üzemeiket, nem az ETS-nek köszönhetően. Köszönöm szépen, Chris Davis. A zöld frakció nevében lesz Eichhort a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Természetesen egy ideológiai vitát is kezdhetnénk arról, hogy ugye válság van, klímaválság. Úgy is kezdhetném a mondandómat, hogy a vállalatok milyen rengeteg pénzt kerestek az LTS-ből, hiszen olcsón kaptak a második időszakban eh, eh, kvótákat. Tudnék mondani olyan országot, amely nagyon ambiciózus az energia, energetikai átállásban, és ugyanakkor Európa a legversenyképesebb gazdaságával rendelkezik, ez Németország. Vagy hivatkozhatnék Ausztráliára, ahol 17 eurós árral működtetik a rendszert. Hát azok, akik azt mondják, hogy mi vagyunk a legambiciózusabb, azoknak azt mondom, hogy hát nézd, menjetek el Ausztráliába, ott aztán tényleg ambiciózusak nagyon-nagyon le vagyunk maradva, és a vita nagyon rossz irányba mozdul. Nem tudom, hogy a kollégák tényleg tisztában vannak-e azzal, hogy mekkora elmozdulás volt a világban. Most már nem is ezekről a dolgokról beszélünk, hanem arról, hogy hogyan mentsük meg az emissziókereskedelmi rendszert. Ez a kérdés. Ugye 5 alá ment az ár, 4 euró, és folyamatosan csökken napról napra tovább az ár. Múlt héten 4 millió kibocsátási egységes árverést töröltek Németországban, mert egyszerűen nem, nem voltak vevők hogy amiért még mindig egyetlen van ára ennek, az, az csak annak köszönhető, hogy még mindig van néhány beruházó, aki hisz abban, hogy a rendszer működhet, de ezeknek a száma napról napra csökken. Itt az LTS e jövőjéről szól a vita. És azok a kollégák, azt mondják, akik azt mondják, hogy ellenzem a backloadingot, nekik egy nagyon egyszerű kérdést tennék fel, támogatjátok az ETS-t, vagy sem? Ez a kérdés hogyha, mint korolasszony, meg akartok szabadulni ezért, és rendben van, csak akkor mondjátok ezt így, és ne ilyen hülye érvekkel álljatok elő. Az ATS de tulajdonképpen az szén áron alapul, nem beszéljünk már nonsens dolgokat. Aki azt mondja, hogy akarja az ETS-t, aki akar, azt mondja, hogy nem akarja, azok között kialakulhat egy, egy egyértelmű párbeszéd. Akik támogatják az ETS-t, azok küzdjenek érte. Most tényleg velem akartok jönni a backloadinggal, vagy az ETS ellen vagytok? Most mit csinálunk? Csak időt vásárolunk, mielőtt tényleg összeomlana a rendszer. Nekem nem tetszik ez a javaslat. A zöldek szempontjából a backloading semmi a, mondjuk fölmegy ötre, esetleg a szerencsések vagyunk hat euróig is fölmegy az ár. Csak elhalasztjuk a vitát. Lehet, hogy a következő biztos elé kerül ez. Semmi elképzelésünk nincs, csak halogatjuk a vitát. És hogyha megtartjuk a backloadingot, akkor 2016-ban, 17-ben is itt lesz még ez a probléma, és akkor fog összeomlani a rendszer, a teljes túl sok egység miatt. Én tulajdonképpen ugyanúgy, mint a brit kormány, strukturális intézkedéseket vezetnék be. Egy, folytassuk le az ideológiai vitát arról, hogy hogyan mentjük meg a rendszert, ezt szeretném hallani a kollégáktól. Hogyha valaki nem támogatja a set aside akkor mondja meg, hogy mit támogatna és beszéljünk a tanácsról is. Ott Franciaország, Spanyolország, Olaszország támogatják ezt. A Egyesült Királyság még messzebb akar menni. Az ír miniszter is azt mondta tegnap, hogy igen, vita kell arról, hogy kell -e az ETS vagy, vagy sem. Itt, hogy a parlament nem csinál semmit, az méltatlan. Nekünk kellene meghatároznunk a klímapolitikát. Most ehhez képest lemaradtunk a tanács mögött. A tanács most csak mindig azt csinálja, amit Németország csinál. Hogyha Péter Altmaier végezetül megnyer majd ebben a vitában, és Németország is támogatni fogja ezt, jó, akkor a tanács támogatni fogja ezt. És mi pedig csak itt ilyen ne, mindenféle ostoba érveket hozunk fel a parlamentben. Nagyon sajnálom, ez szomorú vagyok, mert az ördög szempontjából jóval messzebbre is mehetnénk, csak nem akarjuk ezt a vitát. Az utolsó megjegyzésem. Rendben van, hogyha a kollégáim őszinték, és azt mondják, jó, nem akarjuk az RTS-t, e akkor rendben van. De akkor nézzük meg a carbon leakage listát. Ott van ez a híres carbon leakage lista, ott 30 eurós árral számoltunk. 30 eurós árral. Ezt azért kicsit felül kéne vizsgálni. Hogyha megöljük az ETS rendszert, akkor szabaduljunk meg ettől a listától is, ami 30 euróra épült. Még mindig ezt csináljuk a vállalatoknak pénzt adunk az innovációhoz, európai pénzeket, ingyen kapják a kvótákat, az egységeket, az indirekt költségeiket is megfizetik nekik a tagállamok, és a 30 euróra épülő carbon leakage, ezt, ezt felejtsük el, és folytassuk le ezt a vitát a realitások alapján vagy mondja, hogyha csak most ezt a javaslatot támogatjuk, azzal csak időt vásárolunk, és nem folytatjuk le a vitát, a rendszer pedig majd össze fog omlani, és kollégáknak tudni kell, hogy ez az ő felelősségük is. Köszönöm szépen, Martin Callaghan. Uh, thank you, Matthias. And, uh... Köszönöm szépen, Matthias, és köszönöm, hogy lehetőségem van, hogy hozzászólhatok a vitához amely inkább a széndiokszid politika modalitásairól, irányultságáról beszél, és nem is annyira erről a javaslatról. Chris Davis és a zöld kollega felszólalása kicsit meghökkentett, hogyha ez a javaslat semmit sem ér hajítófacsaira, akkor miért vitázunk róla? Én nem gondolom, hogy ez irreleváns volna ez a javaslat, azt gondolom, hogy igenis segít majd javítani a rendszert. Nem mondom, hogy ez egy jó, jó megoldás lesz, de legalábbis megváltoztatja majd a rendszert. Egész egyszerűen a bekiállás, egész egyszerűen csak időt nyerünk ezzel. Baz és Krisz, nektek mondom, a carbon leakage kérdéséről, ez egy ilyen Tudom, hogy is vitának tekintitek, pedig ez egy nagyon is valós probléma. Ugye Krisz beszélt az alumínium termelésről. Nálunk van egy nagy alumínium kohó, az Alkan, ez most bezárt, 400 embert eh, bocsátott el, pedig a munkanélküliség már nagyon nagy. Idén zárt be ez az alumínium kohó, már pedig az LTS e rendszer miatt zárt be, és a nagy kohó és erőműre, művekre vonatkozó irányelv miatt. Hova mennek ezek? Indiába, Kínába, vagy pedig a más kibocsátás olyan országokba, ahol alacsony a kibocsátási érték, de hát nem oda mentek, hanem Kanadába mentek, ahol a termelési költségek magasabbak, úgyhogy ez összességében az energiaár és a széndiokszid ár döntött arról, hogy Kanadába mennek, és nem az Egyesült Királyságban maradnak. Azaz, láthatjuk, hogy több száz munkahely veszett el az Európai Unióban a kárbon lékét szabályozása okán. Mondhatjátok persze azt, hogy megéri ezt az árat fizetném, nem akarunk ilyen energiaintenzív iparágokat, és persze környezetszennyező iparágokat megtartani az Európai Unióban, de hát látni kell, hogy a zöld iparágak és a megújuló energiaforrás csak, csak azért működhetnek, mert a közpénzekből finanszírozzák őket. Tehát most ne azt mondjuk, hogy a carbon leakage egy mítosz, ami nem működik, de igenis működik, és hátrányos gazdasági következményekkel jár ránk nézve. Lássuk a javaslatot magát. Nos, ezt a javaslatot piaci mechanizmusként vezették be, és a eredeti vita során bemutatták nekünk. Krisznek igaza van, a biztos annó azt mondta, Malmström biztos, amikor bemutatta az ETS rendszert, hogy learning by doing, ahogy előre haladunk, igazítjuk a rendszert. Ebben az esetben mi vezettük a világot, mi mutattunk példát a világnak a környezetvédelem területén, hiszen mindenki rettegett az éghajlatváltozástól, és ezért az etés rendszert lemásolta volna a világ, de hát a valóság nem ez lett. Nem másolta le a világ. Persze lehet, hogy az elveket dicsérgetik, de hát voltak éppen a világ többi részében nem követik az ETS rendszert szépen beszélt Obama beiktatásakor a éghajlatváltozásról, de hát meg kell látni, hogy lesz ebből adminisztratív valóság. Szerintem az USA kongresszusa bizony nem akar többet tenni, hiszen az USA öm, gazdasága azért dübörög, mert a nagyon olcsó kéreggázzal, palagázzal tudják a erőműveket és a gyárakat ellátni. Egy szóval valóban működik az ETS rendszer, de hát azért működik, mert ugye 5-60-os, tehát azért nem 4, hanem 5-60 a széndiokszid tonnájának ára. De a rendszer mégsem elég hatékonyan működik, és az egész eredeti elképzelést nem valósítja meg a recesszió miatt összeomlott a széndiokszid tonnánkénti ára, és ilyen módon gyakran már az engedélyeket sem veszik meg az árverésen. Tehát az eredeti ETS javaslat sem változtatta meg a rendszert, hát ez a módosítás sem fogja megváltoztatni alapvetően. Korhol asszony, ügyrendi felszólalás? Igen, csupán annyit akarok, egy hibát akarok kiigazítani, illetve egy de hát ez most egy ügyrendi vita szabad, hogy legyen. Korholasszony, ügyrendben jelentkezett, nem arról van szó, hogy akkor mondja meg nekem, hogy mi a megfelelő eljárás ahhoz, hogy egy hibát iga kiigazít, csak személyesen megszólít, meg személyemben szólítottak meg, és a plenárison ilyenkor felszólíthatok. Az akkor egy kék kártya. Van itt kék kártya? Tehát ügyrendi felszólalást tarthat. I say now. Well, please, let me say. I have never said... Egy szava, soha nem mondtam, hogy a learning by doing elveket kell alkalmazni. Nem én voltam ez, hanem Wigman képviselő volt a frakciónk nevében. Sajnos ezt most be kell fejeznünk, mondja az elnök. A gyerekek tanulják meg, ahogy haladnak az életet, de nem mi. Azt javaslom, hogy tartsuk be a felszólalók listáját, és hogyha ügyrendi felszólalás van, akkor ezt engedélyezem, de érdemi vitát nem engedélyezek, hiszen akkor más kollégáknak is meg kéne adnom a szót. Először is most Simanszki képviselő kap szót az EFD árnyék jelentéstevőjeként. Elnök úr, nagyon sajnálatos, hogy a, azt vetette fel, hogy változtatásokat eszközelhetünk itt, de hát nem csökkentéseket kell eszközölni, de a kérdés az, hogy hogyan, is, nem az, hogy meg kell ezt tenni, vagy sem. És a jelenlegi vita azt mutatja, hogy ezt az új gondolatot különböző módon lehet értékelni, és éppen ezért azokat támogatom, akik azt mondják, hogy a csökkentés mindenképpen triviális, de hát egész egyszerűen az egész e, rendszer értelmére kell rákérdeznünk. Mindenki érti az etés rendszer alapját képező gondolatot. Az a célunk, hogy egy olyan mechanizmust hozzunk létre, amely kihatással jár az energia felhasználásra. Ezek a változások ugyanakkor csak egy enyhe kiigazítást eh, jelentenek a backloading javaslat, de hát kérdezem, mi értelme van ennek? Azt szeretném, hogy eh, ezt a vitát most ne a lényeg, ne az egész rendszer eh, kérdéseire irányítsuk, hanem csak a javaslatot vitassuk meg. Úgy gondolom, hogy minnyien értjük, hogy az ár a széndiokszid kedvezmények, illetve engedélyek ára befolyásolja a zöld bolygó jövőjét. Átfogó és manifest problémával állunk szemben, ráadásul nagyon komplex is a probléma, és nem mondhatjuk, hogy ez kizárólag a mechanizmusoktól függ, illetve a mechanizmus finom részleteitől függene. hiszen van ennek üzleti, gazdasági dimenzió is, ahogy Kellehem kollega említette. Elmondta, hogy a választókerületében hogyan ment csődbe egy alumínium ö, cég, illetve hogyan helyezte át a termelőhelyét Kanadába. Nem Ukrajnába, kérem, Kanadába. 500 munkahelyet vittek el az Európai Unióból. Nagyon nagy a munkanélküliség problémája az én hazámban, Lengyelországban, de Spanyolországban, Görögországban is. Éppen ezért a termelést kell helyzetbe hozni. Erre kell koncentrálnunk, a termelésre. Megengedhetetlen, hogy olyan elvi vitákat folytassunk le, amelyek leválnak a gazdasági, szociális valóságtól. Lengyelországból jövök is. Lengyelország nagyon sok reformot hajtott végre, és sikeres is volt ebben. Még mindig egy komoly energiareform csomagot végre kell hajtanunk. Nem azt mondom ezzel, hogy sajnáljanak engem. És nem is sajnáltatom magamat, de azt akarom mondani, hogy az európai kérdésekről nem lehet vitát folytatni úgy, hogy az egyes tagállamok konkrét helyzetét nem veszük figyelembe. És nem a szavak számítanak, hanem az, hogy ki mit tesz. Lehet, hogy Európa vezető szerepet játszik a kibocsátás kereskedelem rendszerében, de nagyon egyedül vagyunk ebben a vezető szerepünkben. Európa és az USA. Ez a sorrend, és utána pedig egy nagy űr van mögöttünk. Tehát csökkenthetjük a széndiokszid kibocsátást, de meg itt Európában, de ezzel fogjuk megvédeni, megőrizni a bolygónkat? Korábbi üléseinken beszéltünk arról, hogy Ausztrália hogyan tekint Európára, és hallottuk, mit mondott Obama, de hát ez csak szó volt, szabak voltak. És hallhattuk a konkrét példát, hogy egy angol ami alumínium cég Kanadába tette át a termelését. Persze, tartsuk tiszteletbe azt, hogy mindenki egy eh, biztonságos és eh, környezetileg tiszta világban akar élni, de hát vannak gazdasági kényszerek, vannak szociális kényszerek, például a munkanélküliség. Éppen a következő 7 éves pénzügyi tervről zajlik a vita, és azt kell, hogy mondjam, hogy meglehetősen visszafogottak az ambícióink, és éppen ezért helyzetbe kell hozni a cégeket, és nem szabad, hogy gúzsba kössük őket. Hiszen ezzel a túl ambiciózus rendszerrel túl magas árat fizetünk, és a backloading rendszert piaci intervenciónak kell értelmeznünk. A magyarázatokban azt mondjuk, hogy ez csak egy, egy, egyedüli beavatkozás, de nem hiszem. Köszönöm, ezzel az anék jelentéstevők listáját lezártuk, és most jelzem, hogy kik jelentkeztek. Florence, der Kollege Szükalin. Gakis, Seba und Linda McEwan. Habe ich irgendjemand... Kihagytam volna valakit? Aki jelentkezett? Ha nem, Gardini asszony, akkor javaslom, hogy ezzel most lezárjuk a felszólalók listáját, és két percbe korlátozzuk a felszólalók idejét, hiszen még Péter Líze jelentéséről is vitát akarunk folytatni, és erre is időre lesz szükség, éppen ezért két percbe szólalhat fel mindenki. Péter Líza. Yes. This is a real point of order. Ah. Valóban ügyrendi kérdésben kértem szót. Én úgy gondolom, hogy több mint két percet kell erre adni, hiszen sokkal lényegesebb ez a kérdés, mint hogy két percbe szorítsuk. Akkor azt javaslom, Hogyha a kollégák szerint túl rövid a két perc, akkor jó, legyen két és fél perc. Karlhein Florenc most mikrofon nélkül beszél, és természetesen még a bizottságnak is szót kell adnunk, hogy reagáljon, válaszoljon a kérdésekre. Azt javaslom tehát, hogy akkor két és fél perc álljon mindenkinek a rendelkezésére. Máskülönben ugye Péter Líz rázza a fejét, ez most beleegyezés, vagy hogy értelmezzem? Három perc. Jó, Péter Líze, majd az ő jelentése szenvedi ezt meg, akkor legyen három perc. Tisztelt elnök úr! Hát, és még hogy, mi lett volna, ha az Ulmer jelentést is ma kellene megvitatnunk? Azt hiszem, hogy az árnyék előadó, különösen a kis frakciók árnyék előadói beszélhetnének talán rövidebben. Vegyük figyelembe, hogy itt sokan vannak a nagy frakciókból, és ezt figyelembe kell venni. Na, ez volt a bevezetőm. Richard Zéver, az illetékes koordinátor, majd ő is hozzá szól a néppárt nevében a vitához. Én a parlamenti jelentéstevő vagyok az energiahatékonyság témakörében, és ön nagyon helyesen mondta, elnök úr, és Chris Davis is elmondta, hogy a parlament követelte ezt az állásfoglalást, és most követeljük azt, hogy nemet mondjunk, de akkor valami jobbat kellett tennünk az asztalra legyünk koherensek, és a nem, nem lenne koherens, nem csak én mondom, de sokan a néppárti frakciómban, ha kérik a neveket is el tudom mondani, ma nincsenek itt ezek a kollégák, de ők az Ipari Bizottságban azt mondták, hogy valamit csinálnunk kell. Weiss Eckhartnak is mondom, úgy tudom, hogy Péter Altmaier Berlinben nem egyedül van, és a tanácsban hát nem, a, nem felé haladnak, hanem ami konstruktív megoldásra törekednek. Már 2005 óta több túlsak a kibocsátási egység, nagy a többlet, és ez itt egy mesterséges piac. Zsors Moréra kollégánk 2002-ben, 2003-ban javasolt egy referenciaértéket, egy benchmarkot. Hogyha ezt elfogadtuk volna, és a tanács is elfogadta volna, akkor most nem is lenne ez a vita. De akkor sokan azt mondták, hogy túl vonalban osztogatok, ez a rendszer így nem működhet, és aztán jött még a, a habatortán a gazdasági válság. Korhola kolléganő, itt nem arra van szó, hogy most azt, ezt most tanuljuk, hanem Werner Lange és mások is azt mondták, hogy jó, most lassan elindítjuk, és hát közben azért tanulunk, tapasztalatokat szerzünk, hát nem leszünk ostobák, hogyha valami kiderül, hogy akkor ne korrigáljuk a rendszert. Most itt van a túlallokáció, és az, az ipari ágazat, akik teljesítik a referenciértéket, ők profitáltak ebből a túl, többletből, és lehet, hogy ők a backloadinget, sőt akár a set is támogatják, mert akkor a tanúsítványaik értéke megnő, nem lesz szükségük új tanúsítványokra. Most ez a dolgok jelenlegi állása. És még egy nagyon fontos dolog. Martin Kellechennek is mondom, nagy-Britanniában az adók nemzeti intézkedések. Németországban az adók, amelyek sok nehézséget okoznak, szintén nemzeti intézkedések, de talán inkább európai szinten kéne megoldani a problémát alacsony adókkal, mint hogy még mindig a nemzetállamok rátesznek egy csomó adót erre. Hát ezekkel foglalkozunk. Európai szinten kell valamit tennünk, hogy ne eh, jöjjenek újabb nemzeti intézkedések. Karenz Florence. Péter Líze elmondott több mindent, amit én is akartam. Szerintem is itt kicsit ma megint megúszta a bizottság ezt az egészet. Magyarázza el már nekünk, hogy most már másodszor egymás után miért alakult ki ez a eh, drámai eh, kibocsátási egység többlet és ugye adminisztratív intézkedésekkel talán meg lehetett volna akadályozni, hogy ilyen túl sok kvótát kiosszanak, de a bizottság nem csinálta meg a leckéjét, ezért a kérdésem a bizottsághoz a következő. Önök Gróte javaslatát utálják, ami ugye az, hogy csak egyszer korrigálhassanak. Minden más egy biankócsek lenne, hogy akár hat havonta beavatkozzon a bizottság és most ez a, hogy az ár 4 euró, 80 vagy 6 euró, Nos, hogyha egy gazdaság alapú rendszerben akarunk maradni, akkor el kell fogadni azt, hogy az árak akár nagyon-nagyon alacsonyra süllyednek. A Deutsche Bankot vegyük, ugye az ő árfolyamuk is a mélybe zuhant, és az okos emberek most vásárolnak be ebből. Tehát nem olyan dráma az, hogyha egy ár vagy árfolyam alacsony lesz. Az az egyszeri beavatkozás, amit Gróta kollega javasol, szerintem ez nem tudja tényleg megoldani a problémát. Én még mindig nem döntöttem, hogy mi legyen a véleményem, de talán a bizottság is állást foglalhatna. Szerintem ők olyan eszközt akarnak, amivel évente egyszer beavatkozhatnak. Köszönöm szépen, Teodoris Vilákákis következik. Nagyon röviden próbálok beszélni, kezdjük az ETS-sel. Az ETS nem cél, hanem eszköz. A cél a kibocsátás csökkentés. Nem az eszközöt akar, e, eszközt akarjuk csodálni, hanem a célt akarjuk szem előtt tartani. Hogyha az eszköz nem működik, azon el kell gondolkodni, Eredetileg olcsó CDM-eket vásároltunk 0,4 euróért, aztán előtte 12-ért, vagyis egyszerűen pocsékoltuk a fogyasztók pénzét, az európai áramfogyasztók pénzét. Úgyhogy most első alkalommal tényleg működik a dolog, úgyhogy pont fordítva van, mint ahogy állították. Innováció. Hol érvényesül az innováció? A szélerőműveknél és a naperőműveknél, de ezeket Kínában kezdik el leginkább használni, mert ott olcsóbb. Úgyhogy gyakorlatilag kudarcot vallott a klímapolitikánk és az iparpolitikánk is. Nem is kismértékben, és most megpróbáljuk megmenteni, úgy, ahogy egyébként nem fogjuk tudni megmenteni. És igazából nem is értem, fokozni akarjuk a beruházásokat, de akik beruházási döntést hoznak, az ETS árakkal 2019-ben, 2020-ban gondolkodnak, és ez egy olyan ár, amit szeretnénk csökkenteni, pontosan a backloading eszközével. A befektetők számára nem releváns, hogyha már a befektetőkről beszélünk, mivel a jelenlegi befektetési döntések a 2019-20-as árakon alapulnak. A cél mi? Az állami támogatás. Gyakorlatilag ezt akarják sokan. Vannak olyan országok, amelyek olyan helyzetben vannak, hogy megadják az állami támogatást, másoknál ez nem lehetséges. Nagyon sok ország van, különösen Dél-Európában, amelyek nem tudják támogatni az energiaipart, ezzel torzítanánk az egységes piacot, gyakorlatilag becsempésznénk egy ilyen torzító tényezőt a valóságban. Ez fog megtörténni. Vannak olyan országok, ahol ellehetetlenült a az állami támogatás, de van, aki meg tudja tenni, ahol többet van a költségvetésben. Persze elfeledkezünk a legfontosabbról, a fogyasztókról, az áramfogyasztókról. Az én országomban 250 ezer ember szegény konyhákon ebéddel, mert így próbál spórolni az étkezési költségeken. 250 ezer emberről beszélünk, és most elfeledkezünk róluk. Azt mondjuk nekik, hogy fizessenek még többet, még több eurót gyűjtsenek erre össze, azért mert 2020-valahányban mi majd innovációt szeretnénk. Köszönöm. Vielen Dank. Als nächstes spricht... Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Richard Zéver három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon élénk ez a vita, aminek nagyon örülök, és ez rámutat arra is, hogy a backloadinggal nem a klímavédelemről beszélünk szélesebb értelemben, hanem más instrumentumokról. Itt elhangzott már az, hogy adó, meg állami támogatás. Az ETS-t úgy hoztuk létre, hogy ez egy cap and trade rendszer legyen, és most itt Bart Erkort és Chris Davis felé nézek, tehát cap and trade, azaz egy plafon legyen, ez iparág teljesítse a kibocsátás csökkentési célokat, ez, ez eddig teljesült. A másik rész viszont a kereskedelem. Ugye kereskedés folyik, most alacsony az ár, és eh, sehol nincs benne az az irányelvben, hogy magas ára lenne szükség, magas széndiokszidára. Tehát eh, azok eh, az előfeltételek, amelyeket mi megszabtunk az ágazat számára, azok száz százalékban teljesültek. Hogyha most valami mást akarunk, akkor ezt mondjuk meg nyíltan, nekem ezzel nincs problémám. De kedves Bárc és kedves Krisz, most nektek mi lenne a jó ár? Ezt a kérdést meg kell válaszolnunk. Hogyha most jön a backloading, és az ár, mondjuk ahogy a bizottság jósolja, 6-7 euróra fölmegy, és akkor másnap megint lesz egy vita, és azt mondjuk, hogy ez még mindig alacsony ár. Tehát folytassunk egy ütet, hogy mit akarunk, milyen legyen az ár. Na, legyünk, lássuk ezt világosan, hogy legyünk őszinték, most ne itt egymást hibáztassuk. Mondjuk meg, hogy egyértelműen mit akarunk. Az eredeti rendszer működik, de most, ha meg akarjuk változtatni az ETS-t, akkor vitatkozzunk erről, abban biztos vagyok, hogy a backloading javaslattal csak a bizonytalanságot teremtjük meg, mert senki nem fogja tudni, hogy mit csináljon. A bizottság sem tudja, hogy most, most szuper menedzserre legyen ennek a rendszernek, vagy sem. Szerintem nem akar az lenni, és a széndiokszid piac számára is ez nem lehet egy, egy alapvető reform alapja. Ezeket a kérdéseket kell megválaszolnunk, és hát legyünk őszinték. Kirakakis kollega beszélt az energiaárról. Néhány országban nem probléma, lehet, hogy más országokban viszont igenis nagy problémát jelent ez. Az alap probléma az, hogy a pénzügyi miniszterek állítják össze a költségvetést, és sehol nincs benne az irányában, hogy innovációra mennyit kell adni, fizetni, hogy nincs benne, hogy az, az, ipar, az ipar fizet itt az innovatív intézkedések számára. Nézzük meg, hogy hova akarunk eljutni. Ez idő kell. 2015-re lezárul majd ez a klímával kapcsolatos tárgyalássorozat, megszületik a szerződés. Szerintem most helytelen politika az, amit csinálunk. Köszönöm szépen. Linda McEwen következik három percben. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Remélem, hogy komolyan el tudunk gondolkodni erről a kérdésről, mielőtt szavazzunk, mert valóban uh, nagyon sok technikai részletet kell megvizsgálni, uh, de alapvető kérdéseket is meg kell fontolni és úgy gondolom, hogy nyilván tenni kell valamit a klímaváltozással kapcsolatosan, de a szavazás előtt nagyon alaposan el kell ezen gondolkodni. Korábban mindenki egyértelműen támogatta a klímapolitikát, de most szeretnénk kiigazítani. A piac a bizalomról is szól, és olyanok, akik támogatják a szabad piacot, mint én, azok tudják, hogy milyen fontos a bizalom, és az előadó, Máté is megemlítette a videó elején, hogy az egyik legfontosabb kérdés, az az, hogy az EU nem tud maga megoldást találni a szénárakra, akkor az intézkedéseket majd meghozzák a nemzet, a tagállamok nemzeti szinten, és most az Egyesült Királyságban nagyobb problémát okoz a nemzeti ár, ami eltér egyébként a piaci széndiokszidáraktól, és ön is mondta, hogy ez nem csak EU politika kérdése, hanem kormányzati politika kérdése, és ugye sajnálatos, hogy mindez így alakult. What's happened on, on the, on the, on the Az ets mi is történt. Nagyon sok hiba történt, de szabályozási hibák is történtek. Amint elmondtam legutóbb is, a második szakaszban nagyon gyenge volt a szabályozás, és túl terhelték a piacot a kínálattal, például az alumíniumipara is ez igaz. Valóban eh, az is elhangzott, hogy nem gyerekek vagyunk, nem próbálkozással tanulunk. Ez azt jelenti, hogy ő neki már nincsen tanulni valami, mindent tud az életről. Én azt gondolom, hogy mindig van mit tanulni és abból kell tanulni, amit tapasztalunk. Folyamatosan ezt csináljuk, amikor változik a helyzet, akkor változunk, alkalmazkodunk, és az EPP-beli kollégák is beszéltek erről, ez nagyon komoly kérdés. És hogyha nem támogatjuk ebben a bizottságot, akkor mit tudunk tenni a klímaváltozással kapcsolatban, ha ezt nem támogatjuk? Akkor nem akarok ide visszajönni, és mindenféle határozatokról szavazni, és globális megállapodásról papolni, hogyha az ETS nem működik, akkor hogyan fogunk tovább lépni, amikor a, a kínaiaknak vagy az ausztráloknak lesz már ETS rendszerük, és próbálnak minket komoly partnernek venni. Úgyhogy akár komolyan, vagy komolyan vesszük a klímaváltozás elleni harcot, vagy nem. Persze sokan mindig is ellenéz, ellenezték ezt a megoldást. Koala asszony legalább mindig következetes volt. Én még továbbra is csak annyit tudok mondani, hogy alaposan fontoljuk meg a döntésünket. Köszönöm. Gárdini képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidre foghatom magamat, hiszen sokszor elmondtam már, hogy úgy gondolom, hogy el kell mélyíteni ezt a nagyon érzékeny, kényes téma vitáját. Az ITRE-ben is vitáznak erről, tehát ez egy igazi horizontális kérdés. A módosítókat az ITRE-ben például 42 a képviselőknek meg, megszavazta, amelyek nem fogadják el a bizottság módosítását. Ez azt mutatja, hogy a tisztelt házban nincsen elég mélyreható vita, illetve a stakeholderek és a szereplők között nincsen elég mélyreható vita erről a kérdésről. Nem gondolom, hogy megengedhető volna egy olyan megközelítés, e, ez a megközelítés egy ilyen mély krízis, egy ilyen súlyos krízis idején, és nem tehetjük meg azt, hogy még magasabb költséget kelljen fizetni az iparnak. A lényeges érveket már elmondták. Olaszországban egy-két ágazatban 40%-kal csökkent a termelés. Tehát a krízis egy olyan tény, amelyet nem lehet számításon kívül hagyni és úgy gondolom, hogy nem helytelen a éghajlatpolitika vagy gazdaságpolitika alternatíva felállítása. Egész egyszerűen olyan szorító a gazdaság helyzete, hogy ezzel ennek nem fordíthatunk hátat. Tehát a megújuló energiaforrások nagyon fontosak, de hát ezeket finanszírozni kell. Egy kollega azt mondta, hogy nemzeti szinten működnek az ETS rendszer kompenzációi, kompenzációja. Igen, de hogyha ez egy nemzeti rendszer, akkor ez torzítja az egész piacot, az egész belső, belső piacot. Tehát persze, például Németország és Nagy-Britanniában különböző alapok vannak, amelyek eh, a kompenzációt végrehajtják, más országokban nem működnek ezek az alapok. Tehát kérem, hogy a bizottság ezt is fogadj, foglalj, fontolja meg. Köszönöm, Gardini asszony. Most megadom a bizottságnak a szót. Tessék, bizottság. Köszönöm szépen. Elnök úr, igyekszem rövidre fogni magamat. Csupán azt szeretnénk magunk részéről megerősíteni, hogy a bizottság múlt év áprilisában mutatott rá erre a problémára, a biztos magam. Nyáron öm, elemzést tárgyává tettük a dokumentumokat, és azt mondtuk, hogy a fő probléma a túlellátottság, az engedélyekkel való túlellátottság, és ezért valamit öm, tenni kell úgy, hogy a kínálatot csökkentsük a piaci helyzethez igazodva. Három hónappal ezelőtt a tagállamok és az Európai Parlament megkeresésére a bizottság konkrét javaslatokat készített elő, nem csak arra vonatkozólag, hogy és ugye ez a backloading javaslat, amely a engedélyek racionálisabb elosztására tett javaslatot, ez egyébként a komitológiai eljárásban lefutott volna, hanem az egész rendszer racionálisabb átalakítására. Három hónappal ezelőtt 8 euró volt a széndiokszid áram, és ahogy a tanácsban és a parlamentben zajlott a vita, az ár jelentősen csökkent. Múlt héten az egyik németországi aukciót egész egyszerre le kellett mondani. Ez is egy jele annak, hogy túl kínálat van a piacon ez a helyzet folytatódni fog, az ár tovább össze, jobban összeomlik, tehát valamit tenni kell. Hosszú távra is ki kell tekintenünk, de mielőtt a hosszú távra kitekintünk, azelőtt biztosítani kell, hogy legyen egyáltalán még miről beszélgetnünk, még fennálljon az ETS rendszer. Persze vannak tagállamok, amelyek nemzeti intézkedéseket tettek, de fennáll annak a veszélye, hogyha tovább csökken a széndiokszid egyre több nemzeti intézkedést hoznak majd, és ezzel a belső piac fragmentálódik. A stakeholder konzultáción, a szereplőkkel való konzultációban körbelül uniszónóban egyhangulag mindenki azt mondta, hogy támogatják az ETS rendszert, támogatják a strukturális reformot, de hogyha az engedélyek volumenét nem tudjuk egyenletesebben elosztani, akkor az ETS rendszert sem tudják támogatni mondták a szereplők, a stakeholderek. Ezen felül nemzetközi szinten igenis nagy az érdeklődés az emisszió keres, kibocsátás kereskedelmi rendszer iránt, Ausztráliában és Kínában is. Nagyon gyors intézkedéseket tettek a rendszer bevezetés érdekében, és ne felejtsük el, hogy Európában sem ment ez nagyon gyorsan. A 90-es években hosszú vitát folytattunk más klímapolitikai lehetőségekről, például a széndiokszid adóbevezetéséről, és úgy gondoltuk, hogy mégiscsak az ETS rendszerrel tudjuk ezt a legjobban szabályozni, ezért normális, hogy más országokban is vitáznak, de Kína például nagyon gyorsan jár, ők a különböző opciókat összehasonlították, és az EU ETS rendszer modelljét választották, mint a leghatékonyabb modellt. Persze, ugyanakkor soha nem tagadtuk, hogy az első fázisban nekünk is tanulnunk kellett. Az éghajlat és energia csomagban levontuk ezeket a tanulságokat, melyet 2008-ban az Európai Parlament nagy támogatásával fogadtuk el. 2013-mal kezdődik el a harmadik fázis, tehát nagyon furcsa, hogy nem vonhatjuk le az idáigi tapasztalatokat, és nem tudunk a sokkal inkább strukturális reformokra koncentrálni, hiszen ezt a kis módosítás van, aki nem fogadja el. Ugyanakkor a strukturális reformok területén szívesen dolgozunk együtt a stakeholderekkel, a szereplőkkel, speciális ilyen találkozókat is szervezünk, tehát biztosíthatom önöket, hogy a szereplőket mindig bevonjuk a konzultációba. Végezetül pedig a Bianco csekre vonatkozó kérdésre azt mondhatom, nem Bianco, Bianco csekket, nem korlátlan hatalmat kérünk, a szerződés demokratikus eljárásokat ír le arról, hogy milyen eljárást kell lefolytatnunk. Például hatástanulmányt kell készítenünk, el is készítettük ezt, és látni kell azt is, hogy bármilyen piaci intervenció csak akkor működhet, hogyha a tagállamok és a parlament ezt támogatja. Nem kaphatunk biankocseket szerződésesen tekintve. Nagyon kényes ugyanakkor a helyzet, és azt gondoljuk, hogy ez nem fog nagyon gyakran megtörténni, így ilyen összeomlás, de most felállt helyzet van, és cselekednünk kell. Köszönöm, elnök úr. Nos, tehát cselekednünk kell, erre szólított fel bennünket a bizottság, mindenkinek a felvetésére nagy figyelemmel figyeltem, az aggályokat is meghallgattam, Én sem kétlem, hogy a probléma ezáltal jelentősen megváltozna, de mondtam is, hogy ezzel a javaslattal egész egyszerűen csak időt nyerünk. Azáltal, hogy az árverések időbeli elosztásának, időbeli elosztását módosíthatjuk. Nincs itt másról szó, nem az ETS mellett vagy ellen döntünk itt most ebben a kis módosításban, én sem gondolom, hogy ilyen drámai volna a helyzet. És még egyszer mondom, igyekszem kompromisszumot találni. Persze, nagyon sok kollégát foglalkoztat ez a kérdés. Görög kollégámra is nagy figyelemmel koncentráltam, aki persze saját országában lévő kollégák problémákról beszélt, ugyanakkor Martin Kelegemről re is figyeltem, ismerünk más országból is ilyen példákat. De az energia ár általában nemzeti, eh, az energiaár problémája nemzeti természetű, és a kompenzáció is. Nemrégében egy telekom szolgáltatótól hallottam, hogy energia intenzíve cégként eh, sorolták be, és ezzel persze konkurencia hát, versenyhátrány szerzett. Javaslom tehát, hogy vizsgáljuk meg a carbon leakage listát, hogy az éghajlatváltozás örve alatt ki az, aki verseny előnyt szerez magának, és ki az, aki igazán hátrányos helyzetben van. És ebben az esetben szólítsuk fel a bizottságot, hogy foganatosítson intézkedéseket, hiszen egy világos kellett, hogy világosra kellett, hogy váljon. Itt senki nem szeretné, hogy munkahelyek vesszenek el az Európai Unióban, és hogy a cégek, gyárak termelőegységek elmenjenek az EU-ból. Hogyha valaki egy igazán fenntartható gazdaság pártján van, annak azonban fenntartható termelési folyamatokra, megújuló energia ágazatra van szükség, és alapanyagiparra is szüksége van az Európai Unióban, és ez igenis megszervezhető a jó kibocsátáskereskedelmi rendszerrel. Csak arról számolhatok be, hogy mit tapasztaltunk meg Dohában, amikor a japánokkal, a brazilokkal vitáztunk, és ezekben az országokban is bevezetni tervezik az ETS rendszert. Péter Lize jelentése a következő a napi rendi ponton, de ebből is kiderül majd, hogy igenis lehetőség van arra, hogy nemzetközi szinten is a légi közlekedésben megállapodás jöjjön létre, és akkor a többi globális megállapodás előtt megnyílik az út. Egy valamit azonban látni kell, iránymutató rendszert találtunk ki. Például a légi közlekedés bevontuk az emissziós kereskedelmi rendszerbe, de Németországban erre egy adót vezettek be, meg Nagy-Britanniában párhuzamosan. Ami pedig a bevételeket illeti, már most is világosan kiolvasható a szövegből, hogy a bevételek 50%-át megújuló kiigazítási intézkedésekre és éghajlatvértelmi intézkedésekre kell alkalmazni. Tehát ezzel nem a pénzügyminiszterek bukszáját töltjük meg, hanem egész világosan szól a rendelet arról, hogy az ETS bevételek 50%-át e célokra kell fordítani. Ez az ETS programmal nem a nemzeti költségvetések refinanszírozását szolgáljuk, hanem az éghajlat kiigazítási és éghajlatvédelmi intézkedéseket alkalmaz, finanszírozunk ezzel. És itt még nagy út áll előttünk, nagy jövő áll előttünk. Világos üzenetet kell kibocsátanunk, hiszen az emissziókereskedelmi rendszernek működnie kell, biztosítani kell, hogy működjön, de látni is kell, hogy jelenleg még nem ment csődbe. Működik, de a hatás egy bizonyos ár által érhető el. És erről Korhol asszony is beszélt. Amikor Evelyn Doyle kollega a néppárt részéről ezt a dossziét gondozta, akkor inkább arról beszéltünk, hogy legyen a tanúsítványoknak egy felső plafonja, hiszen attól féltek, hogy túl magas lesz a széndiokszid ára, és egy ilyen biztonsági szelepet akartok bevezetni. Erről gondolkoztunk annó. És persze, azon gondolkozni kell, nem, ebben, nem e jelentés kapcsán, de egy jövő vitában gondolkoznunk kell arról, hogy egy lefelei plafont, egy, egy padlót is bevezessünk, hogyha túl alacsony a széndiokszidár. És az agrár területen is beavatkoztunk, ahonnan mondjuk a bevételek 40%-a származik. Hitelesnek és konzisztensnek kell maradnunk, és ezért ezt a rendszert meg kell őriznünk, sokat kell rajta javítanunk, igenis van mit tanulnunk, és tanulhat a felnőtt ember. Ezért tehát a ma elhangzott vitából igyekszem, a, ma ugye körben ülünk, de igyekszem ezt a kör, kört négyszögesíteni, és um, igyekszem mindenkinek a véleményét megjeleníteni, de egy világos, hogy mi szólítottuk fel a bizottságot, hogy a meglévő helyzet tükrében készít, készítsen el egy módosítót, egy módosító javaslatot, tehát a parlament hitelességét mindenképpen meg fogom őrizni, a tervezetemben annak érdekében, hogy megerősítsük a bizalmat azok számára, akik az ETS rendszerben vannak. Ne bizonytalanítsuk el a gazdasági szereplőket. Ez az első lépés. Aztán, amikor kompromisszumok létrejönnek, keresem az árnyék jelentéstevőkkel a kompromisszumot úgy, hogy megelősítsük a bizalmat, de ugyanakkor az itt elhangzott fenntartásokat se söpörjük a szőnyeg alá és azt mondjuk, hogy egyszerűen leszavazzuk a többséggel a kisebbséget. Egy olyan többség legyen, hogy a kisebbség hangja is hallatszódjon, de a külvilágnak mutassuk meg, hogy képesek vagyunk kompromisszumot kikovácsolni, mégpedig azért, hogy a 21. században a közös piac rendszeréről megmutassuk, hogy ez egy jó rendszer. De persze a tanácsban ülő minisztereket emlékeztetem arra, hogy bizonyos problémák nemzeti eredetűek. És egyszerűen nem volna kedvem ahhoz, hogy 27 különböző adórendszerrel kelljen bajlódni a gazdaságnak az Európai Unióban, a széndiokszid területén. Ezt európai parlamenti képviselőként világosan ki kell mondanom, ez egy téves út volna. Ez jobban torzítana a piacot. Egy európai közös piaci utat kell járnunk a széndiokszid kibocsátás rendszerét ez egy kompromisszumos rendszer, amely nem ugye nem egyikünk megoldását sem fogadja el, hanem egy kompromisszum, de biztosítja, hogy az ETS rendszer működjön. Az ITRE ma szavazott erről a tervezetről, az NV február 19-én szavaz, a plenáris napirendjére még nem vettük fel ezt, a tanácsot arra biztatom, hogy gyorsítsa fel ő is a munkát, annak érdekében, hogy az áprilisi plenárison mi is szavazhassunk erről, és ilyen módon március elején a tanácssal még egyszer megvitathassuk ezt a témát, hiszen az európai éghajlat politika legfontosabb részéről, a kibocsátás kereskedelmi rendszerről van szó, Éppen ezért először időt kell nyernünk, és utána meg kell reformálnunk a rendszert. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm a vitát, most pedig Péter Líze kapja meg a szót, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló ideiglenes eltérés, irányelvtől való ideiglenes eltérés. Várjunk egy percet, hogyha valaki menni akar, akkor csendben hagy menjen. Elnézést kérek, a megfigyelőktől nem volt elég megfigyelői hely, ez egy hiba volt, nem fordul elő megint, és az eredeti régi üléstermünkben fogunk ülésezni a jövőben is. Péter Líze. Ja. Péter Líze. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, a két jelentés természetesen összefügg egymással. Mind a két alkalommal az emisszió kereskedelemről van szó, és mind a két jelentésben arról a kérdésről beszélünk, hogy hiszünk-e az európai klímapolitikában az tovább akarunk-e menni azon az úton, amin elindultunk, vagy most ölbetett kézzel várunk, és azt mondjuk, hogy miután nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan ezt szerettünk volna, halottnak nyilvánítjuk az európai klímapolitikát. Én azokkal tartok, akik azt mondják, hogy realistán, de tövebb, tovább kell követni a klímapolitikát, a világ többi része is Európára néz. A rezignáció nem alternatíva, és ettől nem lesz hitelesebb az EU. Egy rövid megjegyzést az itrében zajló szavazáshoz, hogy az ár ma megint lejjebb fog menni, és aki nem tudja, hogy mi a píruszi győzelem, az most talán megtanulhatja ennek a példáján. Annak a veszélye, hogy, nacionál, hogy nemzeti intézkedések jönnek majd, ennek az esélye drámaian megnő a mai szavazással és hogy jól végződjön ez a mostani vita, tulajdonképpen a mai szavazással a probléma nem fog megoldódni. Most visszatérjünk a légiközlekedés témájára. Az Európai Parlamentnek van egy másik fontos társ bizottsága, a közlekedési szakbizottság, és örülök, hogy sikerült az illetékességi kérdésben megoldást találni. Nagyon kevés az idő, de meg kell vitatni ezt a jelentést a közlekedési szakbizottságban. Mathieu Gross, az ottani jelentéstevő itt van most is, többször egyeztettünk, hogy ez a két szakbizottság ugyanolyan irányba vigye a munkát. Köszönet illeti Mathieu gross és Brian Simpson-t is árnyék előadót. Az Európai Parlament 90%-kal, a tanács pedig egy, hangon fogadta el a légiközlekedés bevonását az ETS-be, mégpedig azért, mert elég nagy sikereket könyvelhettünk már el, 1990 óta kétszeresére nőttek a kibocsátások a régi közlekedésben, itt mindenképpen tenni kellett valami. A javaslatunk tulajdonképpen nagyon szerény volt, nem teljes árverést javasoltunk, hanem csak a kibocsátások 15%-a kerül árvesésre, árvesésre, nem 21 vagy 30%, hanem csak 5%-kal kellene csökkenteni a kibocsátást. Ennek az eredménye az árakban eh, nagyon kicsi volt, a Reiner például eh, járatonként 25 eh, centtel növelte a jegyárakat, és a horrorisztikus ár növekedésekre beszélünk, nézzék meg a Reiner jegyeket, 25 centtel lettek csak drágábbak. A Jan Gebrandi alelnökünk azt mondta, hogy hát itt dramatizálják a helyzetet, ha valaki Kínába repül mondjuk a London Heathrow-ról, az emisszió kereskedelem költsége eh, alacsonyabb, mint ha iszik egy pohár eh, csésze kávét a Heathrow repülőtéren, tehát nem kell itt ilyen drámai forgatókönyveket felvázolni. Számukra nagyon fontos volt a környezetvédelmi és a környezetvédelmi és a közlekedési szakbizottság számára is, ahogy az bevonjuk a rendszerbe az interkontinentális Európába érkező vagy innen induló repülőjáratokat, hiszen az emisszió legnagyobb része ezeken a járatokon keletkezik. De van egy probléma, amit szabályoznunk kell nagyon kritikusan állnak a rendszerünkhöz hozzá harmadik országok, jelentős részük, ez már akkor is így volt, amikor folytak a viták a rendszerről. Az USA-ban azonban olyan jelzést fogalmaztak meg, hogy változni fognak a dolgok. Én elrepültem Washingtonba, a szenátorokkal tárgyaltam, többen ott voltak például az elnök úr is, és az általános visszhang az volt, hogy hát várjuk meg, amíg Bush nem választják víra, mindegy, hogy Obama, Clinton vagy McCain lesz az új elnök, a klímapolitikában változás lesz. Aztán jött a nagy csalódás. Az amerikaiak a legkeményebb ellenzői a rendszerünknek. Obama megkapta a béke Nobel-díjat a klímavédelem területén szerzett érdemeiért is. Hát el lehet gondolkozni azon, hogy ne, nem kéne visszavenni tőle ezt a díjat, hiszen Obama az ellenzők mozgalmának a vezére ezért most talán reménykedhetünk, hogy John Kerry lesz a külügyminiszter, és John Kerry az USA szenátusában beterjesztett egy törvényjavaslatot, Liebermannnal is tárgyaltunk erről, ami az USA számára is, és a légi közlekedés számára is tervezi bevezetni az emissziókereskedelmi rendszert. A John Kerry hiteles akar maradni, akkor most valaminek tényleg változni kell Európában de most még azért itt masszív elutasítással szembesülünk. Ennek nincs jogi alapja. Az Európai Bíróság nagyon alaposan megvizsgálta a kifogásokat, és arra jutott, arra felismerése jutott, hogy az ETS az európai rendszer összhangban van a nemzetközi joggal. Kicsit pikás a dolog. Én láttam néhány diagramot az indokolásban, és ebből kiderül, hogy nemzeti intézkedéseket valahogy jobban elfogadják. Ez ezekkel kapcsolatban kevesebb kritika fogalmazódik meg, eh, jogi szempontból is és nemzetközi téren is sokkal kevesebb a bírálat. Tulajdonképpen a brit, vagy az osztrák, vagy a német eh, eh, adó sokszorosa annak, mint ami az ETS hatása és nincsen összehasonlítható harmadik országbeli akció ezek ellen, holott az American Airlines a briteknek adót fizet, a, és az a francia adót megfizetik a németek, az indiaiak, tehát nem a sokkal nagyobb terhet jelentő eh, nemzeti intézkedéseket minden panasz nélkül elfogadják a harmadik országok, az európai rendszerre pedig ezerrel tüzelnek. Itt van állam kimutatás, tehát látjuk, hogy tényleg sokszoros a, a nemzeti intézkedések eh, általi eh, teher vagy nagyobb költség. A légi közlekedés nemzetközi dolog, a klímavédelem is nemzetközi feladat, ezért világos volt, kezdetől fogva az Európai Unió arra törekedett, hogy a folyamat minden résztvevője, a intézmények, én szerint személyem, mint jelentéstevő, Matthias Gróte és mások, tehát mindenkire vonatkozóan azt mondtuk, hogy a cél az kell, hogy legyen, hogy szülessen egy nemzetközi megállapodás. Nem az EU múlt, hogy ez nem született meg. Mi konstruktívan vettünk részt a tárgyalásokon, de sajnos az ICAO-n, a e, Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél még mindig nem látszanak a megoldás körvonalai, az akarat sem. De most megint van reményünk. 2012. november 9-én az ICAO igazgató tanácsa nagyon jelentős eredményt ért el. Van egy high level group, egy magas szintű csoport, amelyben Európa is képviselteti magát, és 2013. szeptemberében az ICAO közgyűlésén megoldást akarnak találni. Ezzel még persze nem születik meg a megoldás magá automatikusan, de most tényleg azok, akik jól ismerik a témát, most tényleg esélyt adnak ennek. Az ICAO vezetése nagyon elkötelezett, eh, nem annyira a tagállamai. Az Európai Bizottság éppen ezért eh, a november 9-i bejel, eh, november 9-én történtek után bejelentette, hogy javaslatot tesz, állítsuk meg az órát, ennek a javaslatnak a lényege. Azaz, adjunk lehetőséget, hogy megszülessen egy globális megállapodás az ICAO keretein belül, a javaslat lényege az, hogy az interkontinentális Európában induló vagy landoló repülőjáratok ne kelljen, hogy megfeleljenek az emissziókereskedelemből adódó követelményeknek. Ugye normál esetben az interkonent kontinentális Európából induló vagy onnan oda érkezőknek is, járatoknak is fizetni kell, tanúsítványokat eh, kell mutatni, tehát eh, igazolni kell, hogy eh, mennyire hatékonyak. Ezt most felfüggesztenénk egy évre. Az európai járatok benne maradnának a rendszerben, és hogyha amerikai vagy kínai légitársaságok üzemeltetik akkor is, tehát nem diszkriminálunk a légitársaság származási vagy helye szerint, hanem csak a, azt számít, hogy honnan hova megy a repülő. Én üdvözlöm ezt a javaslatot alapvetően. Ezt gyorsan el kellene fogadni, mert máskönben április 30-án vége a történetnek. Mi társ jogalkotók vagyunk, és vagy áprilisig sikerül most elfogadnunk ezt a javaslatot, vagy pedig a bizottságnak a régi jogszabályt kell alkalmazni. Az ipar, az ágazat képviselője, a tagállamok, mindenki, aki foglalkozik ezzel a témával, azt mondja, hogy április 30 előtt ezt meg kell csinálni, ezt el kell fogadni. Tehát a TRAN szakbizottsággal együtt gyorsan meg kell hoznunk a döntést. A módosító mm, javaslataim nem alapvető változásokat céloznak meg, csak pontosítjuk a, pontosítják a bizottság javaslatát, apró kiigazítások, jobbítások a szövegen, de semmi lényeges. Amin még dolgoznunk kellene, az a következő, hogyha nem történik semmi az IKEO közgyűlésen szeptemberben, azaz nem történik érdemi előrelépés, akkor, hát persze ne ölbetett kézzel üljünk, akkor tenni kell valamit. Az nem lehet, hogy megint elveszítsünk tíz évet. Az óra tovább fog ketyegni. Most megállítjuk az órát egy időre, de, és visszatérünk a régi rendszerbe, de világosá tesszük azt, hogy mik az elvárásaink az ICAO-val szemben. Itt reálisnak kell lennünk. A világ összes problémáját nem fogjuk tudni néhány hónap alatt megoldani, de világosan kell látni, hogy ha lesz egy nemzetközi egyezmény, ami mindenkire kiterjed, az addig elvezető időben, ez, mi történjen, hogyha 15 év múlva lép csak hatályba ez a nemzetközi egyezmény, közben még a mi rendszerünket működtetni kell tudni. A bizottság javaslatát, tehát nem fogjuk alapvetően megkérdőjelezni, hanem támogatni fogjuk. Minden szakértő, akivel találkoztam, környezetvédők, tagállamok, iparági képviselők ezt kérték. Tehát én is ezt kérem, támogassuk a javaslatot. Köszönöm szépen, Péter Líza. A e, szocialista és demokrata frakció nevében én vagyok az árnyék előadó. Az eredeti jelentésen is dolgoztam itt a parlamentben, már egy a korábbi vita során is említettem ezt. Most van lehetősége annak, hogy szülessen egy nemzetközi globális megállapodás, még erre persze nincs százszázalékos garancia, hogy tényleg így lesz. De azt hiszem, Európának itt mutatnia kell a kompromisszumkészségét, a, ezzel a javaslat javaslattal, hogy állítsuk meg az órát az Európán kívüli járatokkal kapcsolatban, ezt el tudjuk érni. Ez teljesen világossá vált a, az ipari és a környezetvédelmi szakbizottság azon képviselői számára, akik Dohába látogattak. Ott tárgyaltunk kínaiakkal, másokkal is, és ők nagyon jó akaratulag vették tudomásul ezt a javaslatot, pozitív jelzésnek értékelték ezt a nemzetközi tárgyalások során is. Ennyiben az előadónk javaslatát én is csak támogatni tudom. Teljesen világos volt az is, hogy egy időben korlátozott intézkedésről van szó, és ezt követően a régi mechanizmusok élnek majd megint. Ami az árakat illeti, Németország északnyugati részében a választó körzetem, az északi tengeri szigetek is ide tartoznak, és ott egy 50 kilométeres vagy 60 kilométeres repülő útért többet fizetnek, mintha Frankfurtból Washingtonba repül valaki. Ez csak egy kis repülőgép, tehát itt a nemzeti szint tényleg szabályoz, és éppen az emisszió kereskedelmel kapcsolatban beszéltem egy szabályozó eh, rendszerről. Szerintem eh, a légi közlekedést be kell vonni az emisszió kereskedelmi rendszerbe. Eh, hogyha az ICAO megalkott egy rendszert, jó, nem zárkozunk el, ezelől, de hogy 184 font adót, mint amit Nagy-Britanniában ez a helyzet, vagy Németországban is az egész rövid belföldi utakra is, egész rövid utakra is nagyon nagy régiutas adót vetnek ki, és ezzel semmi klímapolitikát nem követelnek, ezzel követnek, ezzel csak a költségvetési lyukakat tömik be ezek a tagállamok. Mi nyilvánvalóan nem ezt az utat akarjuk rárni, hogy a fogyasztókat, az utasokat terheljük meg. Azok, akik eh, repülővel akarnak szabadságra menni, azoknak természetesen eh, persze eh, klíma követelményeket is teljesíteni kell, ez szolgálja az ETS, de csak nagyon észszerű keretek belül hogyha van esély a nemzetközi, globális megállapodásra, akkor persze ebben nekünk is részt kell vennünk. Ennyiben tehát határozottan támogatjuk, támogatom én is a bizottság javaslatát. Az árnyék előadókkal még majd megvitatjuk, hogy milyen kompromisszum születhetne meg. Jelen pillanatban nincs módosító indítványom, kívánságom, és tulajdonképpen a vita, az előttünk álló munka így módon nem nagy. Chris Davis, a liberális frakció képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát akkor mégiscsak az LTS-ről e beszélünk a továbbiakban is. A backloadingról már volt szó, az a Ipari Bizottság elutasította a szavazatával, és 2,8 euróra omlott össze a széndiokszidár. ár sokakban felmerül a kérdés, hogy lesz-e egyáltalán Európának klímaváltozási politikája végső soron. Ami a részleteket illeti, ha megnézem ezt a javaslatot, akkor úgy tűnik, hogy megerősíti a bizottság tárgyalási pozícióját. Mi szeretnénk egy nemzetközi megállapodást látni, amiben az Európai Uniónak valódi ereje van, és eh, nyilván ehhez jogunk is van, és a bizottság egyszerűen felhasználja ezt a jogszabályt, hogy időt nyerjen, és nyomás alá helyezze a nemzetközi partnereket, hogy ez a nemzetközi megállapodás megszülessen. Gondolom, hogy ez a kívánatos végeredmény. Kiotóval kapcsolatosan különböző megkülönböztetett felelősségi köröket írunk elő ebben az esetben. És itt is van egy kis erőpozíciónk, lehet, hogy ez elpárolog néhány hónap alatt, és aztán az IKEO csak néhány szép szóval megpróbálja elintézni a dolgokat, és ez igazából nem fog semmit használni. Nagyon nehéz ez a helyzet, amivel szemben állunk, és megpróbáljuk egy kicsit továbbvinni ezt az ügyet, és azt kockáztatjuk, hogy negatívan reagálnak, mondjuk a kínaiak például, ki tudja, de hát bíznunk kell a bizottságban, és azt kell mondanunk, hogy folytassák a munkát, tegyenek meg mindent a tárgyalások továbbvitele érdekében, és próbálják a lehető legpozitívabb kimenetelre vinni a tárgyalást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bas Eichhort a zöldek nevében. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen. Kriszhez hasonlóan én is úgy gondolom, hogy nagyon nehéz most erről a témáról beszélni, hogy egyre nagyobb az összeomlás a széndiokszid kereskedés piacán. Sokan fel sem mérik, hogy ez milyen komoly kérdés. Gyakorlatilag a nulla szint környékén vagyunk, lehet, hogy ez valakinek megkönnyebbülés. De ezzel kapcsolatosan azt tudom elmondani, hogy ez megint egy olyan kérdés, amiből kiderül, hogy milyen, mennyire lehet komolyan venni az EU-t a klímaváltozással kapcsolatos politikákban. Egy kicsit meglepőnek találom, hogy mondhatnánk azt is, hogy Európa eléggé sikeres volt abban, hogy elindítsa a vitát az ICAO-val kapcsolatosan, illetve hogy valami történjen a légiközlekedési iparban és nemzetközi szinten a kibocsátásokkal kapcsolatosan. Évek óta zajlik a vita az ICAO-ban, és mivel Európa megfelelően lépett fel, elindult ez a vita. Most már nem is tudom, hogy ebbe, erről múlt időben vagy jelenben tudok beszélni. Tehát, hogyha a stratégia sikeres, és elindulnak a dolgok, akkor egy kicsit különösnek tartom, hogy változtat a stratégián a bizottság, és azt mondja, hogy jó, állítsuk meg az órát. Az óra ketyegett és működött, miért kell ezt most megállítani? most találkozunk igazából a problémákkal, és most reméljük, hogy az ICAO tesz valamit. De mi történik, ha nem? Akkor hogyan kezdjük el megint eh, járatni az órát? A parlamentben és a tanácsban olyan légkör alakult ki, hogy ez alapján igazából nem nagyon bízom benne, hogy ismét elindítjuk az órát. Úgyhogy mit csináltunk? Leállítottunk valamit, ami egyébként működött, mert attól tartottunk, hogy mit fognak mondani más partnerek a világban. Megváltoztattuk a stratégiánkat, sarokba szorítottuk magunkat, innen nagyon nehéz kilépni, és ha az IKAO nem lesz sikeres, akkor meg arról kell majd vitázni, hogy kezdjük előről az egészet, vagy sem. Úgyhogy igazából nem értem ezt a stratégiát. Miért kell változtatni valamin, ami működik? továbbra is nyomást kellett volna gyakorolni ezekre az országokra, és gyakorlatilag ezt most feladtuk. Szeretném tudni a bizottságtól, hogy mi történik, hogyha az ICAO nem teljesíti a feltételeket, hogyan fogjuk újraindítani az órát, és nagyon egyértelmű választ kérek erre a kérdésre, mert egyelőre nem értem a stratégiát, és hivatkoznék még egyszer a légiközlekedési iparra ott semmiféle áfát nem kell fizetni, vagy mondjuk üzemanyagra kirott adókat. Nagyon sok állam támogatja a, lég, a repülőtereket, a regionális repülőtereket. Gyakorlatilag támogatjuk a repülőtereket és a légi közlekedést minden országban, és végre megvan az alkalom, hogy a légi közlekedést is valamilyen mértékben fizetésre bírjuk, akár ebben a formában, akkor visszalépünk és leállítjuk az órát. Igazából mit teszünk Európában? Aki arról érvelt, hogy cégek zárnak be a klímapolitika miatt, azért egy kicsinek térjenek magukhoz, ez egyáltalán nem igaz. Én nem támogatom a bizottság óra leállítási javaslatát, önöket is arra kérem, hogy ne támogassák. Nagyon meggyőző érvekre van szükség a bizottság részéről, hogy ezt támogatni tudjuk. Aztán volt egy módosítónk, zárhaszóként. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy egyértelmű legyen, hogy a bevételi oldalon, nem is tudom, milyen bevételekről beszélünk, de mindegy, ezt most hagyjuk. Elméleti szinten a bevételi oldalon remélhetőleg nemzetközi szinten klímavédelmi intézkedésekre költik majd ezt a pénzt, de mivel egyre csökken a pénz, az ár, az ilyen elméleti jellegű módosításokra talán nem is lesz szükség a jövőben. Köszönöm, hiszem Bazájhort, és most pedig uh, Anni Keller kap szót. Thank you, Chairman. Um, I... Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az előző kérdésre vagyis hogy a bizottság miért teszi ezt a javaslatot, nagyon egyszerű a választ. nem akarunk addig lépni, amíg a kínaiak addig nem azzal nem fenyegetőznek, hogy nem vásárolnak repülőgépeket. A bizottság természetesen mindig a politikai realitással érvel. Minden esetre üdvözöljük ezt a döntést, és támogatjuk, és az a jelentést is, és továbbra is ugyanúgy gondolkodom a kérdésről, hogyha a csökkentést el akarjuk érni, akkor ezt globális, nemzetközi szinten kell végrehajtani, és az ICAO-ban is lépésekre van szükség, ha ez megtörténik, ezt üdvözöljük, várjuk, hogy mi történik. A vonatkozó bizottság szeptemberben ülésezik, nyilván van egyfajta politikai nyomás rajtuk, most globális megállapodásra van szükség, és nemzetközi szinten utazunk, és ilyen szinten is kell őket szabályozni, és adóztatni az ilyen vállalkozásokat. Gondolom, hogy ehhez a politikai és a földrajzi valóság is érvekkel szolgál. Úgy gondolom, hogy ez értelmes javaslat, üdvözöljük és támogatjuk. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Martin Kennanen. Most pedig Cimanszki, asszony, Cimanszki úr kap szót, de nincs itt. Mathieu Gros kap szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretném megismételni mindazt, amit a már elhangzott a Tranban vitát folytattunk le erről a javaslatról, ugyanazokra a következtetésekre jutottunk, mint itt a szakbizottság többsége, és azt a reményünket határoztuk meg, hogy az IKEO lép. A frakciók támogatják a bizottság javaslatát, ugyanakkor arra utalnak, hogy a kivétel egyéves időre érvényes. Azaz tehát, hogyha az ICAO e tárgyalások nem vezetnek eredményre, akkor nem, akarunk, nem akarjuk meghosszabbítani ezt a kivételt, és a meglévő jogszabályok érvényét, érvényére térünk vissza. Másrészt az ICAO közgyűlése reményeink szerint talán elmozdítja a helyzetet a holdpontról, és azt is reméljük, hogy a bizottság a jó esetleges új jogalkotási tervezetet időben megvitatja a parlamenttel. 2014 választási év, és erre hivatkozva meg kell akadályozni, hogy erre hivatkozva kihagyják a parlamentet a jogalkotásból. A bizottság is tudja, hogy a jövői választás év. Utolsó észrevétel. Az EU, amelyet bilaterális megállapodásai során, melyet más régiókkal köt, arra kell, hogy figyeljen, hogy milyen szabályok érvényesek nálunk. Mondjuk az USA-val kötendő Open Skies megállapodásban az ETS-t nyomaték sokkal meg kell jeleníteni, és azt a benyomást öm, meg kell szüntetnünk, azt az illúzió ellen fel kell lépnünk, mintha Európa nagyvonalúbb volna a saját szabályi fityethányosabban, mint a partnereink. Köszönöm szépen. Köszönöm Holgert Kramer kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor a bizottság múlt évben e meglepő döntését publikálta, akkor Péter Lizével beszélgettem, és abban arról volt szó a beszélgetésünkben, hogy nem célra vezető csupán a harmadik államok érdekeit figyelembe venni, és az európai légitársaságokat érdekét figyelmen kívül hagyni, és éppen ezért azt reméltem volna, hogy Péter Líze jelentésében nem csak a harmadik államokhoz való viszonyunkra kérdez rá, hanem arra is, hogy mennyire célra vezető egy belső emissziókereskedelmi rendszerre visszatérni. Úgy gondolom, hogy a <clears throat> parlament envi szakbizottsága jól tenné, hogyha az európai légitársaságok helyzetét is megvizsgálna, már pedig ezek elég nagy bajban vannak. Tehát az, hogy most csak rájuk vetünk ki egy um, ilyen um, illetéket, az ő nehe- helyzetüket nehezítjük meg, ez nem teszi jót. Realisták legyünk, mondták többen. Úgy gondolom, hogy nem reális azt várni, hogy az USA felénk lép ebben a kérdésben. A miniszt, az külügyminiszter cseréjesen fog segíteni ebben az ügyben, és jelzem, hogy Barack Obama aláírt egy törvényt, mely megtiltja hogy az USA légitársaságok az európai ETS rendszerben részt vegyenek. Egyetlen USA adminisztráció sem kötelezte el magát nemzetközileg arra, hogy valami fajta éghajlatvédelmi kötelezettséget vállaljon. A USA adminisztrációk éghajlatpolitikája Bush és Obama között kontinús nem változott meg, csak a retorika változott meg, a politika nem. Arról se feledkezünk meg, hogy a harmadik államok ellenállására fityet hánytunk, aztán pedig alaértékeltük, hogy mire képesek. Martin Kelehen már beszélt arról, hogy a harmadik államok fenyegetése, hogy ellenintézkedéseket vezetnek be, nem blöff volt. Nem kellett csak hátradőlnünk és várnunk, hanem igenis megfelelő ellenlépéseket kellett tenni, az első lépéseket már meg is tettük, úgy gondolom, hogyha most döntést hozunk, akkor olyan döntést kell hoznunk, hogy ne növeljük újra annak a kockázatát, hogy egy év múlva megint zsákutcába érkezzünk, jussunk, és ne legyen tárgyalási opciónk. Persze mindez függ az ICAO-ban e való tárgyalások eredményétől. Végezetül még a költségekről. Arra utalok, hogy a harmadik államoki ellenérve soha nem a rendszer költségére hivatkozott. Ezt egyébként az adókkal hasonlítják össze, hanem arról volt szó, hogy a harmadik államok azt mondták, hogy a harmadik államok nem akarják, hogy a légterükbe az EU jogszabályok érvényesek legyenek. Kvázi az EU beleszóljon a légtérpolitikájukba. Erről se az EU, se Péter Lize jelentésében nincs szó. Márpedig, ha nemzetközi megállapodást akarunk elérni, akkor el kell ismernünk ezt a jogos igényt, hogy az EU nem ö, irányítja az egész világot. Együtt kell működnünk, a többi szereplővel is, persze kompromisszumokat is kell kötnünk. Tehát végezetül azt gondolom, hogy arra a következtetésre fogunk majd jutni, amelyet Kopenhaga óta már látnunk kell, hogy nem mi vagyunk azok, nem, nem mi csóváljuk a kutyát. Egész egyszerűen nincs gyakorló eszköz a kezünkben. Francis Grosztet. Köszönöm szépen, engedjenek meg nekem. Még néhány kommentárt az itre lezajlott mai szavazásról. Az ITREM egy nagy többséggel rendelkező, e- egy olyan keresett, javaslatot utasított egy, a bizottság javaslatát elutasította, mégpedig nagy többséggel. Tehát az ITRE bizottság nem ért egyet a bizottság javaslatával. Ami pedig a Líze javaslatot illeti, egyetértek az előttem szólókkal, nincs, nem áll jogunkban, hogy naivak legyünk. És hogyha nincsen, nem érvényesül a kölcsönösség elve, akkor ez hiba volna. Persze vannak a harmadik partnerek részéről ellenintézkedések, a kínaiak például már komoly fenyegetést alkalmaztak. Mondjuk azzal fenyegettek meg bennünket, hogy az Airbusokkal, megrendelt Airbusokat nem vásárolják meg, vagy nem időben veszik meg. Egy szóval az Európai Uniónak nincsen minden kártya a kezében, nem tud az egész világban a saját szabályaival érvény, saját szabályait érvényre juttatni, abban reménykedhetünk, hogy sikerül megállapodásra jutni harmadik államokkal. Időközben pedig legyünk óvatosabbak. Ilyen módon tehát egyetértek Péter Lízével és az ő javaslatával. És egyetértek az érveléssel is. Figyelni kell, óvatosnak kell lenni. Úgy gondolom, hogy a biztos asszony bölcsen döntött, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a nemzetközi megállapodás nem lesz nagyon könnyű, de reménykedni lehet benne. Köszönöm szépen, Pródi képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ITRE szakbizottságban a backloading ellen szavaztam ma délelőtt. Miért? Mert az a véleményem, hogy ha egy olyan eszköz mellett döntünk, amely piacorientált eszköz, akkor legyünk ugyanakkor konzekvensek is. Persze ez még nem jelenti azt, hogy nem gondolnám azt, hogy a kiotói jegyezményt azért alapvetően elég negatívan értékelhetjük. Most 15%-nál tartunk a kibocsátás tekintetében. Azok az országok, amelyek ezen a szinten állnak, még mindig azok az országok, akik ratifikálták a kiotói jegyzőkönyvet. Gondoljunk csak a Baliban elfogadott nyilatkozatra. Ezt is említették már a kollégák. Szerintem vitatkozunk kellene ismét a kiotói jegyzőkönyvről. Egy új jegyzőkönyvre lenne szükség, és meg kéne vitatnunk a bali nyilatkozatot is, megvizsgálva azt, hogy mennyiben felelünk meg az ebben foglaltaknak. Rátérve az ICAO egyezményre, légiközlekedés területén lesz egy ilyen globális egyezmény. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a helyzet nagyon komoly. Különösen, hogyha arra gondolunk, hogy a repülők milyen sok széndiokszidot bocsájtanak ki a stratoszférába. És a stratoszférában azután ezek a részecskék évekig nem tűnnek el, évekig ott maradnak, és bekerülnek az atmoszférába, ahol pedig csak egy hétig tartózkodnak. Látják tehát, hogy milyen komoly kérdésről van szó a stratoszféra szempontjából, és nagyon sürgős lenne az, hogy történjen valami, hogy cselekedjünk. Az általam elmondottakat is figyelembe kellene venni. Az ICAO majd ezekről a szempontokról is tárgyalni fog, hiszen véleményem szerint döntő jelentősége lesz ennek abból a szempontból, hogy a döntés a korlátozás melletti döntés legyen, hiszen ez a legfontosabb a kibocsátás korlátozása, csökkentése. Minden lépés abba az irányba mutat azonban jelenleg, hogy, hogy romlik a helyzet, ahelyett, hogy javulna. Az változással kapcsolatos helyzet folyamatosan romlik. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Bertram úr képviseli, illetve asszony képviseli a bizottságot, övé a szó. Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit. Először is megragadnám a lehetőséget, hogy a jelentéstevőknek köszönetet mondjak, azért, hogy ilyen gyorsan dolgoztak ebben a témakörben, és minden képviselőnek szeretnék köszönetet mondani azért, hogy részletesen megismerték a javasolt kivétel alkalmazást, és az, ahogyan elvégezték ezt a feladatot, gondolom, hogy nagyon előnyös lesz a nemzetközi szintéren is, hiszen pontosan kifejezi, hogy milyen irányban szeretnénk eh, irányítani az ICAO folyamatot. A javaslatnak a legfontosabb eleme talán az, hogy ez egy nagyon karcsú javaslat, ez egy átmeneti eltérés a 16. cikktől, amely jelentési kötelezettségekkel kapcsolatos eh, feltételeket fogalmaz meg, és soha nem fogadtuk el, hogy az LTS e irányelv alkalmazhatóságát kérdőjelezzék meg. Az Európai Bíróság összhangban találta a nemzetközi joggal, és ebben meggyőződéssel képviseljük ezt az álláspontot, vagyis jogszerű a javaslat. Az, hogy az irányelvtől átmenetileg akarunk csak eltérni, ez azért fontos, hogy meg tudjuk az irányelvnek, a jogszabályunknak az integritását védeni, és hogy azt is biztosítani tudjuk, hogy tartósan nem torzítja mindez a légiközlekedési ipar működését, illetve a szolgáltatóknak a működését, akár európai vagy Európán kívüli szolgáltatákról beszélünk. Az, hogy a paraméterekről mit mondunk, az olyasmi, amiről további vitára van szükség, én azt sürgetném, hogy az egyéves határidőt világosan kommunikáljuk a külvilág felé, hiszen ez lényeges része a javaslatnak. Az ICAO mindig is központi eleme volt a kibocsátási politikának a légiparral kapcsolatosan, és egy kicsit meglepő, amikor azt mondják, hogy az EU próbál diktálni a világnak, egy olyan helyzetben, amikor az EU a legerősebb védelmezője a multilaterális megközelítésnek és a globális megoldásoknak. A mi politikáink nagyon pozitívan próbálják gondozni a külső imázsunkat, és nem arról van szó, hogy a magas elvárásainkat próbáljuk felvizezni, hiszen ez rontaná a megítélésünket. Az ICAO nak meg kell adni az teljes esélyt arra, hogy ezzel a kérdésre megoldást találjon. És az ETS-t ellenzők úgy érezték, hogy az ETS nem engedi meg, hogy előrelépést tegyünk az ICAO kontextusban, és hogy igazából mit is tettünk. Kiemeltük vagy megszüntettük ezt a kifogást hogy ne hivatkozhassanak partnereink erre a kifogásra, és eh, az ezévi közgyűlésen eh, ezt ki is tudjuk majd használni, elő, előrelépés lehetővé téve, és ez közvetlen felhívás a harmadik országbeli partnereink számára, hogy eh, ha valóban globális előrelépést szeretnének, akkor lássuk, hogy mit szállítanak, és az EU vállalja ezt a kihívást, és konstruktívan szeretne a partnerekkel tárgyalni. És nyilván a bizalomhoz egyértelműségre van szükség a saját házunk táján is, és nagyon egyértelmű, hogy világos megoldást akarunk, ami az iparág szereplői számára lehetővé teszi, hogy a derogációnak megfelelően lépjenek, hiszen minden piaci szereplőre ugyanolyan kötelezettségek és díjak hárulnak az EU ETS-en belül, úgyhogy az európai piacon ez nem okoz torzulást. A kiegyenlített feltételeket továbbra is biztosítani kell természetesen. Néhány szót szólnék még végül az ICAO folyamatról. Egyértelmű, hogy három dolgozik a magas szintű csoport. Egy olyan keretet próbálnak kidolgozni, amely lehetővé teszi a részletes és érett vitát, és azt, hogy az MBM-ek kérdésében egy egységes, globális megoldás, egy intézkedés fogalmazhatódjon meg. Én úgy érzem, hogy haladunk e felé, és elvi megállapodásra szük, lehetőség lesz belátható időn belül, és ez globális intézkedést tesz majd lehetővé. Nyilván itt egy intézkedés csokorról van szó, technikai intézkedésekről, és a bizottság szempontjából nagyon fontos, hogy az IKA folyamatnak a végeredménye az legyen, hogy megvédjük a politikánknak a környezetvédelmi integritását, és ezért biztosnak kell lennünk abban, hogy ugyanolyan előnyökkel szolgál a környezet számára, mint az EU ETS rendszer. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottságnak. És végezetül Péter Lízének adom meg a szót az előadónak összefoglalás céljából. Köszönöm, elnök úr, köszönöm minden kollégának a bátorító szavakat. Tendenciájában, általánosságban támogatóak voltak a megnyilvánulások. Köszönöm a közlekedési szakbizottság jelenlevő képviselőinek a jó együttműködést, és Matyő Gross a vélemény tervezetében felveti a verseny kérdését is. Az európai légi közlekedési ipar képességére természetesen figyelemmel kell lennünk, de szerintem a javaslatunk ezt teszi hiszen minden légitársaság, legyen európai vagy Európán kívüli, ugyanolyan annak kell, hogy megfeleljen. Tehát a kollégának mondom, itt nincs szó diszkriminációról. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak európai és nem európai légitársaságokra. Úgyhogy egy kínai légitársaság itt van, amilyen járatút üzemeltet Európában, és ezt néhányan megteszik. A Lufthansa interkontinentális járatot üzemeltet, akkor nem fizetnek a 2012-es járatok eh, tekintetében. És mivel a tanúsítványok értéke ebben az évben nagyon alacsony volt, eh, az az ér, hogy itt a különböző habok eh, miatt torzul a verseny, Számos bizonyítékunk van a Hamburg-Frankfurti közötti járat, például nyilván nem Dubajon, Dubai átszállással repül, itt hosszú távú kérdésekről van szó. Ha az ETS túléli ezt a válságot, ez elég valószínűtlenek tűnik, bár én még mindig reménykedem, akkor valamilyen másik megoldást fogunk találni. És ezért olyan fontos ezt a javaslatot most egy éves időtartamra korlátozni. Az amerikai kormány Obama az amerikai légitársaságoknak nem tiltotta meg az LTS-ben való részvételt, ezt szeretném kihangsúlyozni, a Secretary of Transport, a közlekedési miniszternek csak ilyes, ilyen irányú felhatalmazást adott, ezért van igenis mozgástér, amit ki kell használnunk. A légtérre vonatkozó érvet tulajdonképpen én ellenérvekkel kioltom a jelentésemben. Ezt mondom Kramer kollégának. Azután itt Barsz, azt hittem, hogy nincs itt, de itt vagy. Persze én most németül beszélek. Lehet, hogy a zöldek azt mondják, hogy mi vagyunk az egyetlen igazi klímavédők, de hát kedves Barsz, olvasd el a civil szervezetek eh, tanulmányát. Eh, ők eh, nagyon racionálisan fogalmaznak. Én arra felállnék, hogy ne populisták legyenek a zöldek, hanem tényleg válaszokat adjanak a felvetésekre környezetvédelmi igazi szakértőket nézzük meg. Ők ugyanis támogatják ezt a javaslatot. Két lehetőség van tulajdonképpen azzal kapcsolatban, hogy mi lesz, mi lesz majd az ICAO-n. Az egyik az, amit mi részesítünk előnyben, és ezért küzdünk, ezért mindent meg kell tennünk, hogy ez így legyen. Tehát ez az lenne, hogy szülessen egy globális megoldás. Hogyha azonban nem lesz ilyen globális nemzetközi megoldás, akkor ne az EU legyen a bűnbak. Remove the excuse, um, hallottuk. Hogyha a kínaiakval, amerikaiakkal vagy bárkivel is tárgyalok, hogy az elmúlt hónapokban, években ezt gyakran megtettem, akkor mindenki ezt mondja, hogy we want an international agreement. És hogyha nem lenne az EU, akkor uh, nem uh, lett volna semmilyen nemzetközi megállapodás, mert Kína és az USA között uh, nagyon különböző nézetek uralkodnak. Most kötelesek lennének már tárgyalni legalább, és hogyha szeptemberben ez kudarc lesz, akkor már nem mondhatják utána is, hogy igenis, ne akarjuk a nemzetközi megállapodást, mert akkor egyértelmű lesz, hogy ezt elszúrták, nem lesz, és akkor a mi irányelvünk lesz érvényes. Tehát itt kettős esélyünk is van. Megszabadulunk attól, hogy mi vagyunk a Fekete Péter, a bűnbak, és reális esély lesz annak, hogy szülessen egy, ha nem is tökéletes, de valamilyen nemzetközi megállapodás, ami hozzájárul a klímacélok megvalósításához munkához. Köszönöm. Köszönöm szépen Péter Lizének a zárszavakat. A határidő január 28 déli 12 óra, a módosító indítványokat február 18-án vitatjuk meg, február 26-án lesz az envi a szavazás, és hát jelzésszerűen az áprilisi plenáris ülésre tervezzük majd a szavazást. Ennyi, így néz ki az ütemterv. Köszönöm szépen a vitát, köszönöm a hozzászólásokat. Délután háromkor ismét találkozunk, és folytatjuk az ENVI szakbizottság ülését.